Okay, I think uh, last time we were more than an hour longer. This time we can't do this and we have a full... Jó napot kívánok! Nagyon sűrű a napi rendünk, legutóbb egy órával tovább húztuk, most ezt nem engedhetjük meg magunknak. There was a request. Kezdjük talán a napirend tervezet elfogadásával. Korábban a vegyere jelentés szerepelt a napirenden. Ezért tehát az elnök közleménye után a hetes napirendi ponttal kezdjük. Tehát a hetesből lesz az egyes, az Ines Weidere jelentés. A napi rendet azt hiszem elfogadhatjuk. Minutes of the 5th of November. November 5-e ülésünk jegyzőkönyvének az elfogadása a következő, és elfogadottnak tekintjük nem a jegyzőkönyvet. Next week in the Uh, Strasbourg week. Uh, it's very special for human rights. We have the two reports, Mr. Donsky's report and Mr. Nem sok mondania valója van az elnöknek, hiszen két jelentésünk van, uh, Taveres jelentés az egyik, illetve a Szaharov uh, díj. Hétfő este van egy közös ülésünk, a, a Afed Deve Droa uh, a két Szaharov díjazott eh, tehát ünnepeljük, egyikőjük sem tud részt venni, ezért megpróbáljuk valahogy alternatív módon ünnepelni ezt a kiváló alkalmat. Arról is beszámolhatok, hogy pozitív információt kapunk Ivan Assemstől, október 17-től és Strike-kor már 43 kilóra fogyott le. Többek között azért is évsztrájkolt, mert nem engedték a családját a közelébe, a gyermekei pedig utazási tilalmat vagy korlátozást vezettek be. Pár héttel ezelőtt a családja meglátogathatta, ezen a héten pedig az iráni parlament meglátogatta, és azt mondta, hogy a családtagok utazási korlátozását véget vetnek. az emberi jogi civil szervezetek éves ülésének a címe a civil társadalom részvétele az ember eh, jogi mozgalmakban, hogyha van idejük, akkor érdekes lenne ezen részt venni, hiszen ez a parlamenti képviselők számára is nyitott. Now for um, next week, uh, jövő héten jövő héten döntést hoztak. We'll have the so we will have an urgency. Jövő heti üléssel kapcsolatban az a döntés született, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság szerepel a urgency, a sürgősségi eljárás során a csütörtök délutáni napi renden a következő. A bangladesi textilgyárt tűz és az ott több halálukat vesztettek témája, életüket vesztettek témája szerepel. Ez a második sürgősségi témánk, ez szinten is felmerült. Most ért véget egy konferenciát ebben a témában. Nem csak azért kell ezzel foglalkoznunk, mert a médiát e, e, ennyire érdekli ez, és sokszerűen ért minket, hanem a hátsó mögöttes okokat is fel kell tárnunk. A cégek és egyszerűen a munkahelyi biztonságot semmibe veszik. A harmadik sürgősségi téma pedig az indiai kaszt alapú hátrányos megkülönböztetés lett. Yeah, um... Uh, Muslim uh, community. They are from Bangladesh, but the leadership. Bangladesi, uh, egy bangladesi kisebbség, Ahmadiyya muzulmán kisebbség uh, egyik vezetője. Itt járt ezen a héten a parlamentben, és vele a szólásszabadságról beszéltünk, ami nagyon fontos téma az Európai Unió e, ezzel kapcsolatos e, iránymutatásokon dolgozik. E, mit üzen a mi Azt mondta, hogy nem csak Pakisztán esetében, hanem általánosságban is fontos, hogy egy demokratikus nyílt társadalmakat építsünk. illetve az állam és a vallás viszonyát eh, is tisztázni kell. Ennyit szerettem volna az elnök eh, közleményei alatt eh, elmondani. Kollégina, üdvözöljük, örülünk, hogy megtisztel bennünket a jelenlétével végre. Hiszen <clears throat> az ön jelentésével foglalkozunk. A pénzügyi és gazdasági válság emberi jogokra gyakorolt hatása címet viseli. <clears throat> Tárgyaltuk már egyszer, de akkor még csak angol volt elérhető. Most már azonban hál' Istennek a jelentés minden nyelvre, lefordításra került. A módosítók begyújtásának a határideje december 12-e 12 óra. Az AFET-ben, a külügyi szakbizottságban, ha minden jól megy, február 5-én, 6-7-én fogunk Strasbourgban szavazni. A tervek szerint a 2013 márciusi plenárison került majd elfogadásra a jelentés. A külügyi szolgálat képviselője is eh, jelen van közöttünk, az árnyék előadók Verzsia asszony. So maybe, uh, Madame Vajderi, maybe you start us. Talán Vajdere asszonynak adom meg elsőként a szót. Thank you very much, uh, Ms. Chair. I will, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Lettől fogok beszélni. Tisztelt kollégák, elnök asszony, Jelentésemnek tárgya a gazdasági és pénzügyi válság hatása az emberi jogokra. Ez egy új téma a szakbizottságunkban. Idén nyáron kezdtem dolgozni ezen a jelentésen, és a közelmúltig dolgoztam rajta. Nagyon érdekes volt megalkotni ezt a jelentést, hiszen ez egy teljesen új dolog. Nagyon komoly dolog a pénzügyi gazdasági válság, nem volt még ekkora válság, és eh, számos eh, hatása van a válságnak eh, nagyon sok területre, így az emberi jogokra is. A pénzügyi gazdasági válság valamennyiünket érint. A világ minden régiójában érzik a válság hatását. Jelentésemnek az a célja, hogy megbecsüljem, felmérjem azt, hogyan sújtja a válság, a különösen a legszegényebb, legkevésbé fejlett országokat. Itt Európában is persze érezzük a válság hatását, de ebben a jelentésben nem tudtunk fogalmaz, foglalkozni az európai válsággal és ennek a, hat, a válságnak Európára gyakorolt hatásával, hanem csak a fejlődő, illetve a legszegényebb országokra gyakorolt hatásokkal foglalkoztam. Ezek az országok nem tudják exportálni a fejlett országokba a termékeiket, ahol csökkent a kereslet, a közvetlen tőkebefektetések, a tőkebeáramlás is nagyon lelassult, és szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy a pénzügyi gazdasági váltság nagyon szorosan kapcsolódik még sok más válsághoz, az energia, az élelmiszerválság, szociális problémák. Nagyon sokszínű a kép, és megpróbáltam a jelentésemben mindezekről a területekről röviden szólni. Az emberek szociális politikai jogait is érinti a válság a legkevésbé fejlett országokban. Mi lehet az ellenszer, hogyha beindul a gazdasági növekedés, és hogyha a kapcsolatok erősödnek ezekkel a legkevésbé fejlett országokkal, és azt javaslom, hogy az általános preferencia rendszer lehetőségeivel éljenek ezek az országok, hiszen ha így tesznek, akkor javulhat a gazdasági helyzetük, és erősödhet a versenyképességük. De az is nyilvánvaló, hogy az emberjogi kérdéseket, problémákat nem lehet csak gazdaságpolitikai eszközökkel megoldani. A jövőben mindenképpen többet kell beruháznunk az oktatásba, hiszen ez az egyik fontos alapvető emberi jog. A jelentésemben emlékeztetek arra, hogy az alapoktatáshoz fűződő jog gyakorlása 2000-ben megvalósult, de 2008-ban már 61 millió gyerek nem jár alsófokú iskolába a legszegényebb országokban. Sokan korán el, elhagyják az iskolát, vagy abbahagyják a tanulást, sokan el sem kezdik. Kedves kollégák, több mint 190 millió 5 és 14 év közötti gyermek kényszerül arra, hogy dolgozzon. Vannak olyan kormányok, amelyek megpróbálnak a bizonyos lakossági csoportnak előnyöket biztosítani. 1,2 milliárd ember napi 1,25 dollárnál kevesebb jövedelemben rendelkezik. 200 millió ember volt munkanélkül ezekben az országokban 2012-ben, és ez 27 millióval több, mint a 2008-as adat. Nagyon aggódunk a legsebezhetőbb, legkiszolgáltatottabb csoportokért, gyermekek, a nők és az idősek tartoznak ezekbe a csoportokba. Ezért az ajánlásaim között azt mondom, hogy prioritásként kell meghatározni a kormányoknak, hogy ezeket a csoportokat segítsék mindenek előtt. Ez prioritás kell, hogy legyen. Ha az emberi jogok tiszteletben tartása a világ minden kormányának kötelessége, még akkor is, ha súlyos válság sújtja az országot. A kormányok akkor is kötelesek meghozni azokat az intézkedéseket, amelyekkel garantálni lehet az emberi jogok érvényesülését, és az igazságszolgáltatás is úgy kell, hogy működjön, hogy mindenütt megvalósul a jog uralma. A szociális rendszerek is természetesen nagyon fontosak, elengedhetetlen, hogy kapjanak segítséget a legszegényebb, legkiszolgáltatottabb csoportok. De fontos, hogy kapjanak lehetőséget arra, hogy a saját jövedelmük nőjön, hogy a munkájuk termelékenysége nőjön. Az energia nagyon fontos és súlyos probléma. 1,3 milliárd embernek nincs, a, nincs villa, nem rendelkezik villamos árammal. Hogyha csökkentjük a szegénységet, és javulnak a munkakörülmények, akkor a mikrovállalkozások száma növekedhet, és az Európai Unió pont ebben segíthetne. Nagyon fontos lenne, hogy minden tagállam eleget tegyen kötelezettség vállalásainak, akár kétoldalú, akár multilaterális eh, formában folyósítanak fejlesztési segélyeket. Nagyon fontos gondolkozni, dolgozni azon, hogy hogyan reagáljunk a válságra, és eh, koordinálni kell az emberi jogokkal kapcsolatos politikáinkat hatékonyabban kellene a eh, segélyezési politikát folytatni. Az Európai Uniónak a legkevésbé fejlett országokra nagy figyelmet kell fordítania. Fel kellene hívnunk ezeket az országokat arra, hogy próbálják meg a legkiszolgáltatottabbak szociális védelmét erősíteni. Ki kell hangsúlyoznunk azt is, hogy mennyire fontosak a politikai kezdeményezések. Stavros Lambridis foglalkozik majd ezzel a területtel. Az emberi jogi záradékoknak mindenképpen benne kell lenni a bilaterális és multilaterális szerződésekben, megállapodásokban. Az ENSZ szociális fejlesztési alapját a, létre fogja hozni az ENSZ, ez is egy jó dolog. És a pénzügyi tranzakciós adóból származó bevételek is szolgálhatják az általam felsorolt célok megoldását. Kedves kollégák, ennyiben próbáltam röviden ismertetni a jelentésemet várom a módosító indítványokat. Már az első megbeszélésen, egyeztetésen túl vagyunk, de még nem érkeztek módosítók, pedig engem nagyon érdekelne, hogy mit gondolnak önök a jelentésemről. Köszönöm az árnyék előadóknak a munkáját, és remélem jól fogunk együttműködni. Köszönöm szépen, hölgyem. Most Mari Krisztin versi az árnyék jelentéstevő következik. Köszönöm szépen hogy megtartotta ezt a prezentációt. Elnézést kérek, nem voltam itt a legutóbbi ülésen, és nem volt igazából időm átolvasni a jelentést, de nagy érdeklődéssel követtem ezt. Lennének azonban megjegyzéseim, előzetes jellegű megjegyzéseim. Van egy dolog, ami zavar, mégpedig hogy a kormányok reakciói ért a felelősséget, legyen az az Európai Unió országaiban, vagy a partnerországokban. Tehát ezt a felelősséget mind a, a válságra ö, tolja. Nos, ez a felelősség a kormányzatok részéről, ugye beleértve az unió kormányzatait is, ez nagyon lényeges, ezügyben tisztán látni ahhoz, hogy kezelni tudjuk eznek következményeit. Ez ek a reakciók néha ugye meg, vagyis még tovább rontották a helyzetet, ahelyett, hogy ezt kezelték volna. Aztán Hasonlóképpen úgy tűnik, a, hogy a jelentése jelenleg nagyon ö, úgy reagál, mintha nem lenne kapcsolat a partnerországos és, és az Európai Unió között, mintha nem lennének gazdasági kapcsolatok. Ez azonban elengedhetetlen fontosságú azért annak érdekében, hogy lássuk, hogy milyen hatása lett ez a szegény, illetve legszegényebb országokra. Most ugye jövő héten szavazunk majd a latin-amerikai országokkal kötendő megállapodásról, hogyha nem reagálunk bizonyos kérdésekre, bizonyos olyan dolgokra, amelyekért az Európai Unió felelős, akkor öm, nem tudunk megfelelően reagálni a gazdasági, illetve társadalmi kihatásokra ezekben az országokban. Itt ilyen szerepet játszanak a gazdasági, társadalmi jogok, és volt egy bekezdés a politikai jogokat illetően, ennek le, ez, ez lehet ugye pozitívum is, gondolok itt a, az arab tavaszra például, ez is hatással volt ugye mindenre, és itt sokkal inkább pozitív hatásokról beszélhetünk olyan esetben, hogyha ezeket a mozgalmakat megfelelően tudjuk kísérni, nem úgy, hogy ezeknek az élére állunk, vagy ezető szerepet váltunk, hanem tényleg egyfajta pozitív kísérőintézkedésekkel kísérjük ezt. Lesznek tehát javaslataim, és úgy gondolom, hogy lesznek vitáink is a téma kapcsán. Remélem, hogy a kollégák is csatlakoznak majd ehhez, hogy tényleg érdekes vitát folytathassunk le, hogy ki tudjunk alakítani egy olyan álláspontot, ami ha nem is egy konszenzus, de mégis azért a legtöbb ember, vagy a legtöbbünk által elfogadható. Elnök, köszönöm. A szocialisták árnyékjelentéstevője szolgálati úton van, a többiektől, a többiekről nem hallottam, a többi háromról. Remélem, hogy a politikai asszisztenseik továbbítják az üzenetet, hogy gyorsítsák fel a munkájukat, hiszen a módosítók határideje 12-12-12. A jelentéstevő részéről úgy értem, hogy a DEVE bizottság december 18-án szavaz, és önt hallgatván Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy elfogadjuk a jelentést magát, akkor ennek ajánlásait és eredményeit a lehető legszélesebb körben terjesszük, és hívjuk fel erre kollégáink figyelmét is. Például a szakbizottsági elnökök keretein belül mindig van vita, vagy mindig jó, ha tudunk arról, hogyha az Intában, a levében, vagy valahol született jelent, jelentés. Nagyon ritkán látják azt az érvet, hogy itt tényleg bejátszanak az emberi jogok, különösen ha társadalmi, szociális, kulturális jogokról beszélünk. Vannak itt bizonyos dolgok, amik rontják a helyzetet, ugye, hogy például idő előtt elhagyják az iskolát a fiatalok, nagyon lényeges, hogy integráltabb megközelítést alkalmazzunk. Úgy gondolom, hogy az anyag nagyon jó esélyt ad erre. Elmondta, hogy van egy új ENSZ-es e szociális fejlesztési alap. Jól értettem? Az ENSZ ezt létrehozza? És akkor lehetne egy ajánlás ezzel kapcsolatban, hogy az Európai Uniónak ezt mondjuk támogatni kellene, vagy valami ilyesmi. Azonban azt is látni kellene, hogy az unió költségvetésének melyik részéből tudnánk ezt finanszírozni. Válasz. Úgy gondolom, hogy több információra van szükség ezzel kapcsolatban, ez a feladatunk. Elnök. Szon úr a külügyi szolgálat részéről, tessék. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. So we um, had uh, first exchange uh, one month ago in... Egy hónappal ezelőtt tárgyaltunk először erről a témáról novemberben, amikor csak előzetes véleményt tudtam nyilvánítani ez ügyben. Ezen a ponton köszönetet szeretnénk mondani a külszolgált nevében Vajder asszonynak, hogy ezt a nehéz témát magára vállalta, Nehéz téma ez, mert oly sok aspektusát öleli fel szakpolitikáinknak. Szertágazó téma, tehát így érthető bizonyos mértékben, hogy a frakciók számára miért is ilyen nehéz megfogni, megragadni ezt a témát, hiszen ez átitatja szinte minden politikánkat, egész létünket. Um, it is um, a very important subject. Fontos téma ez, ahogy azt meg nyilván valóvá vált számomra, amikor a Genfi ENSZ fórumon vettem részt, emberjogi fórumon, ahol Orett van Herden, aki a Fair Labor nevű szervezet elnöke, és aki rámutatott arra, hogy mennyire nehéz helyzetbe hoz sokakat eh, a válság, azokat, akik a termékpálya különböző pontjain eh, dolgoznak, a piaci változások azt jelentik, hogy az európai és egyéb nagy piacokon kiszámíthatatlanabb az üzletvitel. Később adnak le rendeléseket rövid határidővel, nyomott árakon, így az alvállalkozók határozott idejű szerződésekkel és igen furcsa kondíciókkal alkalmaztak embereket az állandó munka merő helyet. A pénzügyi, makrogazdasági válság így bizony az emberjogi helyzetre is kihatással van. A legrosszabb esetben, ahogy azt említették, azt jelenti ez, hogy nem tartják be a szabályokat, és például egy textilgyárban kiüt a tűz, és emberek százai vesztik életüket covered in the report um, go beyond the direct capacity uh, of the EU to uh... Foglalkozni kell azzal is, hogy az Európai Uniónak mekkora kapacitása van az ellenőrzésre, amikor a harmadik országok uh, kormányzatainak tevékenységét illeti, mondjuk az oktatásban, a gyermekvédelemben, a nők bevonása a társadalmi párbeszédben, uh, az idősek kérdése. Az Európai Unió semmiképp sem tudja ezt közvetlenül eh, befolyásolni, közvetve azonban igen, és ennek számos eszköze is van. Az első ezek közül Például a Corporate Social Responsibility, azaz a vállalatok társadalmi felelősségvállalása, mindenképpen meg kell, hogy jelenjen az új szabadkereskedelmi megállapodásokban, amelyeket az Európai Unió köt harmadik országokkal. A második az embercsempészet elleni fellépést illeti. Malmström biztos asszony ezügyben igen határozott álláspontot képvisel, és többször felemelte a szavát a modern rabszolgaság elítélendő intézménye ellen. A harmadik a civil szervezetek kapacitását mm, illeti. Az Európai Unió számára ez különösen fontos. Megjelenik ez a finanszírozásban is, az EIDHR-ben például, illetve a civil szervezetekre odafigyelünk, partnerként tekintünk rájuk, ehhez különböző platformokat is teremtünk. Világosság kívánjuk tenni, hogy teljes jogú partnerként tekintünk rájuk, nem eszközként eh, arra, hogy egy szakpolitikát a nevünkben segítsenek végrehajtani. Velük, és nem eh, rajtuk keresztül kívánjuk elvégezni a munkánkat. Végezetül az Stavros Lambrinidis EU eh, e eh, emberjogi külön megbízott szerepét szeretném hangsúlyozni, aki számára különösen fontos az, hogy a hatása a válságnak hogyan enyhíthető, illetve az üzleti élet és az emberi jogok kapcsolatát vizsgálja az Európai Unió első számú kereskedelmi partnereivel. Most először került ez napirendre olyan párbeszédekben, amelyeket eh, főbb kereskedelmi partnereinkkel folytatunk. nem kerül el tehát figyelmét a probléma ezen aspektusa szem. Persze nehéz megragadni ezt a problémát a gyökerénél, de minden tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy a, mi is eh, kommentáljuk a jelentéshez beérkező módosító indítványokat. Köszönjük, Szon úr! Fordulok az előadó asszonyhoz, szeretne reagálni zárásképpen az elhangzottakra. Eh, paldies, priekšsēdētāji, paldies, Veržā kundze, paldies, Sonkungs, par jūsu... Köszönöm szépen, Vezsi az asszony, Szón úr, önnek is nagyon köszönöm a nagyon értékes, érdekes észrevételeket, ezeket mindenképpen figyelembe fogom venni. Szeretném még elmondani, hogy több szempontból is vizsgálhatják az én jelentésemet. Verzsa asszony elmondta, hogy a harmadik országok kormányainak a szerepét nem hangsúlyoztam ki eléggé. Ezen szemben Swan úr azt mondta, hogy nincs elég eszközünk ahhoz, hogy befolyásolni tudjuk ezeknek a harmadik országoknak a kormányait. Ez már önmagában is mutatja, hogy mennyire összetett kérdésről van szó. A jelentésemben én azt javaslom, hogy kérjük meg ezeket a kormányokat, hogy jobban figyeljenek oda a legkiszolgáltatottabb csoportokra, még akkor is, hogyha válság van, próbáljanak meg számunkra valamilyen szociális védelmet biztosítani. A eh, módosító indítványaikat várom, és eh, nagyon örülnék annak is, hogyha további eszmecserét folytathatnánk eh, minél több kollégával a jelentésemről. Az Európai Unió gondolkozhatna valami hasonló segítségben, mint az ENSZ alap, de ennek a mikéntjéről is beszélhetnénk. Stavros Lambridinis volt már vendég Gül vendégként ellátogatott a szakbizottságunkba, és én azt kértem tőle, hogy próbálja meg konkrét adatokkal szolgálni, amit felhasználhatunk majd az elemzésünk során. Lambrinidis úr elmondta, hogy kész az együttműködésre, és én is úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz közöttünk az együttműködés, ha majd több adat áll rendelkezésünkre. Hogyha már néhány száz ember helyzetén tudunk javítani, akkor szerintem már nem dolgoztunk hiába. Várom tehát az észrevételeiket, megjegyzéseiket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Sok szerencsét kívánok a jelentéshez, és gondolom, hogy be fogja tudni tartani a határidőt is. Köszönöm szépen. Ezek után Rátérünk a nyilvános meghallgatásra az emberi jogok helyzetéről Kínában, már ez a második meghallgatás. A parlamentben készül egy jelentés is a kínai emberi jogi helyzetről, Belderula jelentéstevő. És azt kell, hogy mondjam, minden stratégiai partnerünkkel együtt működünk a kínai emberi helyzettel kapcsolatban. Sok meghallgatáson nem válogatunk, minden érintett féllel egyeztetünk, tárgyalunk. Azután el fogunk gondolkozni azon, hogy hogyan lehetne javítani az emberi munkán az EU intézményekben is például Kínával, az emberi jogok kérdésével kapcsolatos párbeszéd, eszmecsere a napirendünkön kell, hogy maradjon, hiszen meg kell találnunk a legjobb megoldást arra, hogy hogyan tudunk a mi munkánkkal hozzájárulni ahhoz, hogy javuljon Kínában az emberi jogok helyzete, és erősödjenek az emberi jogok köré épülő kapcsolataink. Egy delegációt küldtünk Kínába, hogy tárgyaljanak a civil társadalom képviselőivel és a hatóságokkal, vagy ez a tervünk, hogy menjen el egy delegáció. Múlt hónapban zöld képviselőként jártam Kínában, egyedül képviseltem a zöldeket, nagyon érdekes volt ez a látogatás. A kibővített büróban is elmondtam, hogy megpróbáljuk elérni azt, hogy kapjunk hivatalos meghívást a következő évben a kínai hatóságoktól, hogy mm, ellátogathassunk Kínába. Nagyon sok emberi jogi jogsértésről hallunk Kínában, amikor ezzel a kérdéskörrel foglalkozunk, akkor részletesebben kell megvizsgálni ezeket az eseteket. Megpróbáltam úgy megszervezni a mostani meghallgatást, hogy ezt képesek legyünk megtenni. Két szakértő van itt velünk, Yang Li úr, aki az előadásában a, arra, arról fog elsősorban beszélni, hogyan is fogalmazzak. Tehát Annyit beszéltünk már a szervezésről, hogy bár német vagyok, és ezért nagyon rendesnek kéne lennem, és tényleg meg is találtam, amit kerestem. Tehát Yang Qianli, doktor, arról fog beszélni, hogy Kínában a politikai vezetők váltása után hogyan változik majd a helyzet, elsősorban az értelmiségi műek, művészek emberjogi helyzete. Egy filmet fogunk azután megtekinteni, Cheng Wanqing úr készítette a filmet, és ezt követően az Amnesty International szakértőjét, Francis asszonyt hallgatjuk meg, aki a jogállamiságról fog beszélni, arról, hogy Kína hogyan mennyiben tartja be a nemzetközi sztenderdeket, milyen a kapcsolat a nemzetközi intézményekkel. Liu Xiaopo, a Vincent Forest képviseletében a Frontline Defenders-eket eh, képviseli, őt is meghallgatjuk. Az előadásban az illegális szerv, tra, szervkereskedelemről is fog beszélni David Mates úr. És Wiggy Lear úr, remélem jól ejtettem ki a nevét, Mind a ketten nagyon behatóan foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és a parlamenten kívül éppen egy tüntetés is zajlik ez ügyben. George Cunningham úr a bizottság Kínával foglalkozó részlegének a helyettes vezetője is szólni fog hozzánk. Nézzük meg tehát a videófilmet az előző meghallgatás során is foglalkoz, foglalko, a tibeti helyzettel foglalkoztunk első helyen, de akkor több időnk volt. Most Tibettel nem fogunk foglalkozni, de azt hagy mondjam el, hogy azért továbbra is figyelemmel kísérjük a tibeti helyzetet, nem is olyan régen fogadtunk el egy állásfoglalást az ö, saját maguk felgyújtásáról. Már 80 áldozat van, már 80-an gyújtották fel magukat kétségbeesésükben. Sok fiatal, szerzetes ö, és apáca olyan kilátástal a helyzetben van, hogy ehhez a szörnyű eszközhöz folyamodnak. Reméljük, hogy nem fognak már ennyien meghalni ilyen módon, és párbeszédre, konstruktív együttműködésre lenne szükség Tibettel a gazdasági, kulturális társadalmi jogokról, szociális jogokról. Biztosítani kell, hogy hagyományos életformákat lehessen folytatni, és érvényesüljön a vallásszabadság. Még annyit is elmondanék, hogy Cheng Chuang Cheng is szól hozzánk videón keresztül. Ő egy nagyon jól ismert emberjogi aktivista, elutazhatott az Egyesült Államokba, és ott vették fel ezt a videó üzenetét. Nem beszél minden napi rendi kérdésünkről. Cheng Kui a az unoka öccse 39 hónap börtönbüntetést kapott, mert állítólag, amikor a hatóságok betörtek az otthonában, akkor fellépett ez ellen. Ez akkor történt, amikor a nagybátyja ugye eh, kimen, elhagyta az országot. A család ö, ügyvédet fogadott, és megpróbálják elérni azt, hogy ezt a megalapozatlan börtönbüntetést, ezt az ítéletet egy másik bíróság semmisítse meg. Akkor most nézzük meg a videófilmet. 感谢世界各国各界朋友对中国的自由 人权、宪政、法治、民主、社会。Köszönöm szépen. Először is köszönöm hogy a lehetőséget, eh, hogy megszólaltok. Köszönöm, hogy eh, irányomban és sajátom irányában ilyen kedvesek. Azért vagyok itt, most azért szólok majd önökhöz, mert itt vagyok a szabad világban, de családom Kínában, akár csak eh, honfitársaim tízezrei elnyomásban élnek. Nem szabadok akár csak a szabadság tornya mögöttem eh, épülőben van. Ez is, de nem tart sokáig, segítenünk kell nekik. Az elmúlt hat hónapban óriási változások történtek a világban, az arab tavaszt követően Burma elindult a demokrácia felé. Tencent 518 politikai fogvatartott szabadon engedését rendelt el. E, Kubában is könnyítették a kiutazást sajátos módon, a Kínában azonban nem javul az emberjogi helyzet, hanem romlik. Erre a világnak nagyobb, ennek a e, világnak nagyobb figyelmet kell szentelnie, és az, az Amerikai Egyesült Államoknak, amely e, a szabadság a hazája vezető szerepet kell játszania. A kereskedelem helyett az emberi jogokra kell koncentrálni a világnak. A kínai kormány nekem, amerikai kormánynak és a világnak is megírte, hogy alaposan kivizsgálják e, a saját és családom üldöztetését Shangdong tartományban. Évek óta folyt ez, és a nyilvánosságra is hozzák ezt. Sajnos szavukat újra megszekték. Én elmenekültem Kínából, ezért eh, unokaöcsémen Chen Keguin álltak bosszút a kínai szervek. Chen Kegui megpróbáltak családomat megvédeni, letartóztatták, ma is börtönben sínylődik. A korrupt hivatalnokok, akik eh, elrendelték a letartóztatását, eh, előléptetést kaptak. A kommunista párt vezetői nem hajlandóak változtatni semmin, az az igazság, a lelkiismeret, az, a humanitás számukra ismeretlen fogalmak. Úgynevezett kényes napokon Pekingben és a legnagyobb városokban eh, eh, megelőzik azt, hogy bármiféle eh, tüntetést tartsanak az emberek. Most már a, a kisebb városokban is hasonlóan járnak el, a legfontosabb aktivisták egyszerűen eltűnnek. Ugyanez volt ez Shengdong tartományban is. Az e, jogállamiságnak e, nyomát sem találjuk, az emberek bizonytalanságban élnek. E, e Lin Wangyangot megölték, azt mondták, hogy öngyilkos lett. Azóta az új mantra az, hogy nem leszek öngyilkos Lichua, Hujia, Wang Liong, Jiang Tianyong, Zhu Qiong, Zheng Enchong, Feng Zhenghu, Liu Ping és Sun Wenguang. Csak hogy egy pár nevet említsek azok közül, akik a jogállamiság nevében zaklatásnak vannak kitéve, vagy alaptalanul, jogtalanul fogva tartják őket sokan tűnnek el nyomtalanul, a kommunista párt hivatalnokok a jog és az emberiség ellen lépnek fel minden szinten. A kínai törvényekben hol találjuk annak nyomát, hogy a kommunista pártnak ilyen jogaik lennének? Hogyan lehetne igazság, amikor mindenki korrupt? Xi Jinping egy ország szeme van önön, mindenki azt várja, hogy folyiknak, majd tovább folynak majd a reformok, vagy a kommunista párt hatalmát erősíte meg. Az átalakulás lehet békés és lehet erőszakos is. Jó lenne, hogyha azt az üzenetet küldeni a párt korrupt hivatalnokainak, hogy nem folyhat ez így tovább az állam ellenségeként kezelik mindazt, aki felemeli a szavát. Aung San Suu Kyi szabad lábomban. van. Liu Chia, Hu Chia, Wang Liong, Jian Tiangyong és a többiek mikor lesznek már szabadok? Tain, Sen, politikai ellenzék tagjait szabadon engedte. Gao Zhisheng, Liu Xiaobo, Gu Guang, Yang Xingshui, Ni Yulan, um, Ali Muzsiang és Ki Csonkuáj. Őket mikor engedik szabadon? Tyson nyitottsága a burmai nép támogatását hozta meg neki világszerte elismerést jelentett. Ha Sen meg tudta ezt tenni, Xi Jinping nem, akkor ez nem azért, mert nem tudja, hanem mert nem akarja ezt megtenni. Ez sokat mond arról, hogy ő milyen ember, hogy milyen vezető. Hogyan várhatjuk tőle azt, hogy a nép kezébe adja újra a hatalmat, hogy végrehajtsa a reformokat, a társadalmi igazság mellett lépjen fel? Amikor az emberi jogok védőit elrabolják, börtönbe zárják, Mao Hengfeng, Wang Kuma, Shen Peilan, Jin Yue Hua, csak hogy egy pár nevet csak azok közül, akiket munkatáborba küldenek, vagy rácsok mögé zárják. Arról nem is beszélve, hogy az egygyermek politikáját milyen erőszakkal hajtják végre Kínában. Ez jó jele annak, hogy az élet szentségét lábbal tiporják. Tibetben is több mint 80-an vetettek véget önkezőleg az életüknek. Azt hiszem, hogy a Falun Gong üldöztetése is olyasmi, ami ellen fel kell emelnünk a szavunkat. A stabilitás jelszava alatt vörös terrorba burkolják az országot. A kínai szervek, a kínai párt valódi arcát megmutatta, az alkotmányon felül, a törvényen felülinek érzik magukat. Nem tudnak megállítani, miénk a hatalom. Ezt kommunikálják, ezt halljuk tőlük. Nem értem, hogy a nemzetközi közösség a, hogyan tud uh, nem észrevenni, hogyan tudja nem figyelembe venni azt, hogy milyen jogtalanságok árán tartja meg a hatalmát a kínai kommunista párt. A szabad világ hogyan tudja szótlanul, tétlenül nézni a kínai nép szenvedését, amikor tibetiek eh, tuzatjai gyújtják fel magukat. A világ vezetőit ez nem rázza meg? Együtt kell fellépnünk eh, ennek érdekében a kínaiaknak, mondom, mi is képesek vagyunk kínaiak arra, hogy együtt elnyerjük a szabadságunkat és a jogainkat. Ne várjuk ölbetett kézzel azt, hogy valamilyen felvilágosult császár, vagy, vagy esetleg egy kommunista vezető megvédi majd helyettünk a jogainkat. Segíts magadon, Isten is megsegít ezt kell, hogy mondjam, a saját sorsunkat kell, magunknak kell kezünkbe vennünk. Tibeti ö, testvéreinkhez szólok, becsüljétek az életet, ne vegyétek el a sajátotokat. Nem folyhat tovább vég nélkül ez a küzdelem, tudom, hogy van erre megoldás. Együtt megtalálhatjuk, hiszem, tudom. Az emberjogi day, na, az emberjog napja mindennyiunké ezen a bolygón mindenkinek alapvető emberi jogai vannak, amit tiszteletben kell tartani. Emberi lényként ezt el kell ismernünk, és saját magunknak kell az emberi alapértékeket védenünk. Hosszú távon ez az érdekünk, ezre van szükségünk. Nem szavakra, hanem tettekre. Ahogy közeledik a Nemzetközi Emberjogi Nap, arra szólítok mindenkit, hogy acélozzuk meg akaratunkat, és védjük az emberi jogokat. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönjük szépen ezt az állásfoglalást. Az egész helyzetet taglalta és beszéde egy részében utalt arra is, hogy mi lesz majd az újonnan választott vezetőséggel. Úgy gondolom, hogy erről Yang Li doktortól is hallunk. speak now. Just I introduce you. Röviden csak még a bemutatást várja meg. Annyit mondtam, hogy mindössze, hogy nagyon érdekes volt Cheng Wang Cheng ott hallani, hogy neki, és ugye vannak elvárásai, várakozásai, hogy látja a helyzetet az új vezetéssel kapcsolatban, és így tovább. Ön a kínai emberjogi helyzet ismert kommentátora, és egy civil szervezetben tevékenykedik az USA-ban. Békés politikai reformot igyekezett elősegíteni Kínában, de miután visszatért az USA-beli tanulmányairól, nem engedték be az országba, illetve több évre be, börtönözték, nemzetközi nyomásra ö, került újra szabadlábra. Meghallgatjuk tehát a beszédjét. Köszöntök én is mindenkit. Mindenek előtt hadd ragadjam meg az alkalmat arra, hogy az Uniónak gratuláljak a Nobel békedíj enyeréséhez. Jelen pillanatban azonban Lezsavó ural, urról nem feledkezhetünk meg, aki ugye két éve kapta a Nobel békedíjat, és még börtönben van, illetve sokáig börtönben volt. Jelenleg ő az, aki a Nobel békedíj elnyerői közül börtönben van. Kérem, hogy adjanak hangot aggájaiknak a ö, tibetiek önégetésével kapcsolatban. Eddig 93-an gyújtották fel magukat. Ma pár dolgot szeretnék elmondani. Először is az emberi jogi demokratikus kilátásokról a pártkongresszus tükrében most így a vezetésváltás kapcsán az emberek azon gondolkodtak, hogy vajon lesz-e demokratikus elmozdulás, vagy nem. Nagyon sok vita zajlik ez ügyben. Hu Jintao jelenleg ugye a párt főtitkár egyértelmű üzenetet közvetített jelentésében a párt kongresszusa. Ugye egy pártrendszer van, kérdés, hogy lesz-e valami demokratikus reform. Ő azt mondta, hogy nem indulnak el a rossz úton, és nem változtatják meg a vezér zászlót. Tehát sok mindenre nem számíthatunk. És a kínai választási rendszer sajátosságaira tekintettel elmondható, hogy a pártkongresszus be azonosította azokat a dolgokat, amelyek nehézségeket jelentenek. Jelenleg a kommunista párt a társadalom különböző részei, részéről kerül szembe elvárásokkal. Sokan várnak ugye demokratikus változásokat. Jelenleg ugye kicsit megrendültek a komoly gazdasági növekedést előidéző fejlemények. A jelentéri események óta ugye óvatosabbak egy fokkal jelenleg ugye az emberi jogok, a demokrácia, a demokratikus reformok jelen, úgy tűnik, hogy eltűntek a szótárukból. Jelenleg egyre több erre utaló jelet látunk legalábbis az értelmiség részéről. Ők ugye demokratikus reformokat kértek egyfajta kapitalizmus is kialakult Kínában, amely fel tudta, fel tudta tartani a, a gazdasági fejlődést, azonban ez volt az egyetlen dolog, amivel igazolni lehetett ezt az egypárt rendszert. Ezek, ez egy, egy ilyen rendszer, ugye a környezetvédelem, az emberi jogok és összességében az erkölcs ellen vétenek. Az elmúlt 30 évben a kommunista párt egyetlen eredménye az a, az a 10 éves siker mechanizmus volt, és sokan azt mondták, hogy ez a fontos stabilizációs rendszer. Ugye sokan azt gondolták, hogy a kommunista párt már megoldotta a problémákat, de a Bósilaj féle incidens is arra enged következtetni, hogy itt hatalmas kihívások vannak még, és ez még csak a vihar előszele esetlegesen, hatalmas fenyegetésekre számíthat még a rendszer. A kommunista párt fajta agymosást hajtott végre, és a tömegeket abban az irányba mozdította el, hogy azt gondolják most sokan, hogy a demokrácia az a nyugat egyfajta összeesküvése azért, hogy a kínai növekedést visszafogják. A ha összehasonlítják a mai internetes vitákat a 2008-as internetes vitával, akkor látják, hogy nagy változások vannak. A korrupció nagyon fontos stabilizációs rendszerré vált a kommunista párt részéről, hiszen hogyha nem lenne korrupció, akkor nem lennének a pártvezetők lojálisak a párthoz. Ez különböző mafia taktikákhoz vezet, és ez egyre nagyobb mértékű demonstrációkhoz vezet a lakosság részéről. Naponta 500 nagy demonstráció van olyan, tehát amin több százan vesznek részt. A kommunista párt a demokratikus reformok elkerülése érdekében egy hatalmas rendfenntartó erőt hozott létre a stabilitás fenntartása érdekében. Az embereket, a saját polgárokat ugye ellenségként, rájuk ellenségként tekintenek a, a tibetiek, a veteránok, keresztények, mongolok, a falongon követői, stb. stb. Tehát itt nagyon sok ellenség kategória alakult ki, akik ugye a kommunista párt ellenségei. És a hatóságok nincsenek feltétlenül tisztában azzal, hogy kik pontosan az ellenségeik. Könnyen lehet, hogy belülről is bomlasztják a rendszert. Most nem azt mondom, hogy holnap összeomlik ez a rendszer, de egyre komolyabb, egyre elmélyülő repedéseket látunk, ami arra, abba az irányba való elmozdulást jelent, hogy előbb-utóbb itt valami változás lesz de nagyfokú demokratikus törekvésekre lenne szükség, komoly demokratikus kampányra lenne szükség. Ez ehhez azonban tényleg többre van szükség. Népszerű, akár populista, ha úgy tetszik, vezetésre van szükség, hogy eredményeket tudjunk elérni. Nagyon lényeges ez, hogy a tömeget bízzanak bennük, és képesek is legyenek ők arra, hogy a politikai rendszeren változtassanak. Arra is szükség van, hogy képesek legyenek ezek a személyek mondjuk tárgyalni a nemzetközi közösséggel. Aztán hogy a politikai vitákba kell bocsátkozni a kormányzattal ilyen törekvéseket látunk. Az én véleményem az, hogy mostantól a következő három évben mondjuk nem látunk nagyon komoly változásokat, de háromtól tíz évig terjedő időszakban várható valami. Remélem, hogy majd kommentálják a hozzászólásomat. Köszönöm. Köszönöm, dr. Csiangli. Nagyon érdekes az elemzése azt is gondolom ezen túlmenően, hogy ez a nagyfokú korrupció a kommunista párt minden szintjén nagyon komoly fenyegetést jelent. Elmondta azt is, hogy új vezetésre van szükség, népszerűbbre, de előfordulhat az is, hogy ők ezt, és aztán a hatalom bűvkörébe kerülnek, függetlenül tényleg attól, hogy milyen filozófiával, milyen gondolatokkal indulnak. Nagyon lényeges tehát, hogy erősítsük a jogállamiságot és az igazságszolgáltatási rendszert Kínában. Ennek az egésznek egy alap gondolata az, hogy mindenki teljesen függetlenül attól, hogy a politikai ö, csoportosulásban, vagy bárhol milyen szerepet tölt be, hogy ugyanúgy vonatkozzanak rá a, a jogszabályok. Hiszen ugye itt az érzés merült hogy ha valaki a politikai vezetésben van, akkor a ö, jog fölött áll. A jogállamiságról hallunk Francis asszonytól is majd az elején megemlítette, hogy fókuszálnunk kell a politikai foglyokra és Leo Giobaura, aki ugye bebörtönözve van még, és közben békedíjas, Most hallunk még Forrest úrtól és feleségéről. Köszönöm szépen, hogy a Frontline Defender és a Fanny International lehetőséget kapott arra, hogy itt megjelenjünk a meghallgatáson. Nagyon fontos, hogy Luciábó esetével ismételten foglalkozzunk, hiszen néhány nappal azelőtt, hogy az EU megkapta a béke Nobel-díjat, fontos az is, hogy emlékezzünk arra, hogy negyedik éve van ő börtönben és az évfordulót, hiszen ő is Nobel békedíjas, szintén meg kell említenünk. Egy üres szék volt csak jelen, amikor a Nobel békedíjat át kellett volna neki adni, és Lucia feleségem, aki festő és költő, házi őrizetben van Pekingben. De Lucia Vo nem az egyetlen női író, aki börtönben. Libi Fenget 12 év börtönre ítélték, és februárban Zuyu Fut 7 év börtönre ítélték egy versért, amelynek a címe rendszerellenesnek minősült. Itt az ide idő emberek, a tér mindenki, ezek, ezeket a sorokat idéztem a verséből, de a, az ülés anyagák között ezt megtalálják. A Frontline Defenders úgy döntött, hogy egy nemzetközi kampányt indítunk, írókat, költőket keresünk meg Lucia verseivel, és így tartjuk e, állandóan napirenden az ő ügyét. Két e, honlapunkat is fel fogjuk használni arra, hogy e, felhívásokat intézünk mindenkihez, és így az EU-t is, hogy csatlakozzanak ehhez a felhíváshoz, hogy azonnal engedjék szabadon a Nobel békedíjas eh, fogvatartottat. Négy éve van ő már börtönben, két éve kapta meg a Nobel békedíjat, ezért nagyon fontos az, hogy ő is megszólalhasson, hiszen jelenleg ő nem beszélhet eh, idéznék a bíróság eh, előtett kijelentéséből, nekem nincsenek ellenségeim, mondta. És eh, ez lett eh, tulajdonképpen az a, a beszédének az alapja, amit a Nobel-díj átvételekor mondott el, vagy kellett volna, hogy elmondjon. Tehát nincsenek, ezt a beszédet idézem nincsenek ellenségeim. Én a meggyőződésem mellett tartok csak ki, 20 évvel ezelőtt is ezt tettem már, amikor éjségsztrájkot folytattam. Nincsenek ellenségeim, nincs bennem gyűlölet. Akik letartóztattak, börtönbe zártak, kihallgattak, illetve a bírók, akik elítéltek, ők sem ellenségeim. Nekem nincsenek ellenségeim. Köszönöm szépen, Forrest úr, mondja az elnök. Most pedig meghallgatjuk Corina Barbara Francis, az Amnesty International képviselőjét Londonból. Az Amnesty International már a múltban is több jelentést tett közzé, elemzéseket a kínai emberi helyzetről. Arra kérik Önt, hogy konkrétan beszéljen arról, mi a jogállamiság helyzete, hogyan alakul az igazságszolgáltatás helyzete, betartja-e Kína nemzetközi kötelezettségeit, milyen a hazai jogfejlődés Kínában. És jó lenne, hogyha a, röviden tudna beszélni az illegális szerv kivételekről. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Néhány általános észrevétellel kezdeném. Szeretném megismételni azt, amit dr. Ján is eh, már elmondott. Nem, eh, nincs kilátás politikai reformra, ezt mutatják az elemzéseink. 30 év gazdasági reform után eh, ez nagyon meglepő, hiszen arra számítottunk, hogy Kína majd elindul a gazdasági reform után a politikai reform útjára, de de nincs szó politikai reformról a mai Kínában, úgyhogy inkább visszalépés történt ahhoz képest, amilyen a helyzet volt 30 évvel ezelőtt. Fontos tényezőket is ki kell hangsúlyoznunk. Egyre nagyobb nehézségekkel szembesül az ország, és még sincs kísérlet politikai reformra inkább olyan félelmek vannak, hogy mit történne akkor, hogyha egy nyitott, transzparens rendszerben minden a politikusok elszámoltathatók lennének, az ettől való félelmek akadályozzák a reformot. Egyre intenzívebbé válnak a konfliktusok a pártállam hatósága és a civil társadalom között. Hétről hétre, hónapról hónapra egyre erősödik vagy élesedik ez a konfliktus. És ebben a kontextusban kell értelmeznünk azt, hogy mi is, milyen is a jogi helyzet, vagy beszéltek egyáltalán jogállamiságról Kínában. A, ugye a jog nem helyezkedik a politika fölé Kínában, még mindig a politikai az elsőbség. A, ez érvényesül akkor is, amikor kialakítják a jogi rendszert, és ez tetten érhető a jog intézményeinek működésében is. Elsőbséget kapnak a politika intézményei minden szinten. Hát intézményi tekintetben vannak olyan bizottságok, amelyeket politikai jogi bizottságoknak hívnak, ezek határozzák meg a jogi folyamatokat, gyakran ítéleteket hoznak, és a bíróságok alá vannak rendelve ezeknek a bizottságoknak. Hogyha tehát a struktúrát nézzük, a jog, nem beszélhetünk a jog függetlenségéről Kínában, és nincsenek független bíróságok. Persze vannak olyan bírák, akik megpróbálnak autonóm módon eljárni, de szembesülniük kell egy olyan struktúrával, egy olyan rendszerrel, amiben nem létezik a bírói függetlenség. Ebben a kontextben kell értelmeznünk az emberi jogsértéseket is ebben a rezsimben. A civil társadalom Kínában próbálgatja kitágítani a határokat, a korlátokat, és ezért is élesednek a konfliktusok a rendszer és a civilek között, az emberek között azok a személyek, eh, akik gyanussá válnak a politikai hatóságok szemében, borzasztóan szenvednek. Ez most eh, nem csak a szokásos mód, hogy a politikai aktivisták eh, közül jó néhányat ismerünk a múltból, akiket a politika gyanúsnak tart és veszélyesnek ítél a pártállam, ők nagyon sok szenvedésnek vannak kitéve. Egyszerű blog írók, akik különböző nem is politikai üzeneteket írnak, őket is megfosztják a szabadságuktól. És napról napra látjuk azt, hogy egyre több ilyen eset van. A kínaiak legalábbis papíron előreléptek a jog tekintetében. Tehát formálisan Kína tulajdonképpen rendelkezik egyfajta jogrendel, mert volt olyan időszak, amikor ezt még ezt sem lehetett elmondani, nem voltak bíróságok, nem voltak bírák, tehát e tekintetben azért jelentős előre lépés történt az elmúlt 30 évben. Vannak olyan konkrét jogi kérdések, ahol mű van, valamennyire működőképes jogrend, és léteznek jogszabályok is. A nagy probléma a végrehajtásával, illetve a törvények végrehajtásának a hiányával, és erre kell elsősorban koncentrálnunk, erre kell odafigyelnünk a legjobban. Tehát van egy viszonylag elfogadható jogszabályrendszer, de ezeknek a végrehajtása rendkívül problematikus. Hagy hozzak fel néhány példát a jogsértésekre. Egyre több embert tartanak fogságban önkényesen, ítélet nélkül, bizonyos esetekben napokig, máskor hetekig, vagy akár hónapokig, sőt évekig nincs bírósági eljárás, bírósági felülvizsgálat, vagy jogorvoslat. Olyan helyeken tartják ezeket az embereket, amelyek nem hivatalos börtönök. Ezek olyan illegális börtönök, ahol az ilyen fogva tartottakat őrizetben tartják. A kormány ilyen fogvatartó központokat hozott létre, amelyek teljesen a hivatalos eljárástól függetlenül működnek, tehát nem igazi hivatalos börtönök ezek. A fogvatartottak jogairól is hadd szóljunk, a, tehát a börtönökben, illetve az előbb említett illegális börtönökben vagy munkatáborokban fogva tartottak jogait rendkívül sokszor megsértik, sokszor a családtagokat is őrizetbe veszik, semmilyen ügyvédi segítséget nem kapnak a fogvatartottak, nagyon sokáig fogva tartják őket anélkül, hogy a külvilággal felvetnék a kapcsolatot, és gyakran olyan helyen tartják fogva őket, mint mondtam, amik nem hivatalos börtönök. Kicsit szeretnék foglalkozni a kínzás kérdésével is. A e, kínzás mindenütt jelen van a kínai büntetőigazságszolgáltatás e, rendszerében. A gyanúsítottakat rutinszerűen megkínozzák a kihallgatások során, hogy kicsikarják belőlük a bizonyítékokat vagy a vallomást a foglyokat is rutinszerűen megkínozzák, bántalmazzák, fegyelmezési célra, vagy hogy megalázzák őket. És van egy harmadik kategóriája is a kínzásnak, erről egy kicsit hosszasabban szeretnék beszélni. Ennek a kínzásnak a célja politikai jellegű, tehát a politikai fogvatartottakat más célral kínozzák, mint a köztörvényes bűnözőket. A, politikai, a célok politikaiak vagy vallási tehát vallási aktivistákról, politikai aktivistákról van szó, akiket a rendőrség ismeretlen helyre elvisz, és arra kényszerítik őket, hogy írjanak, fogalmazzanak meg egyfajta garancia levelet. Ebben meg kell ígérniük, hogy felhagynak a tevékenységükkel, vagy a vallásos hitüket megtagadják, és tehát ezek ígéretek alapvetően a tevékenységük felfüggesztéséről. Mindez teljesen bármilyen jogi kereten kívül történik. Nagyon gyakran, tehát semmi jogi keret eh, nincsennek. A falunk, eh, a falunk Gong esete nagyon jól példázza az ilyen típusú kínzásokat. Ez egy vallási csoport, amely már több mint tíz éve eh, célpontja a kínai hatóságoknak. Ez egy nagyon összetett történet. Eh, tiltakozások voltak, eh, és a kínai állam egyik fő ellenségévé vált a falangon ez is nagyon jól példázza azt, hogy nincs szabad vallásgyakorláshoz joguk az embereknek. Van egy pont, amikor a bántalmazás már mértéktelenné válik, nagyon megkínozzák ezeket az embereket, hanem tagadják meg a hitüket. Ez politikai indítatású folyamat. A legmagasabb szintről érkeznek az utasítások, és a büntető igazság szolgáltatás egész rendszerét áthatja ez a helyi hatóságoktól kezdve a börtönigazgatók, vagy a munkatáborok vezetői, a börtönőrök, sőt, még a fogvatartottak is részeseivé válnak ennek a rendszernek, amikor is arra kényszerítik az embereket, hogy tagadják meg a vallásukat. Börtönigazgatókat, a börtönőröket vagy büntetik, vagy jutalmazzák, attól függően, hogy ezeket a politikai célokat mennyire valósítják meg előreléptetik őket, hogyha jó eredményeket érnek el az ilyen kvóták elérésében, hiszen gyakran kvótákban határozzák meg, hogy hány százalékba kell a vallás tagadásra kényszeríteni az embereket. Fogva tartottakat is bevonnak ebbe a folyamatba, tehát a, ezeknek a politikai és vallási üldözeteknek a kínzásába akár csök, megígérik nekik, hogy csökkentik a büntetésüket, hogyha ezt bevállalják. Majd később még a részletekről is szívesen beszélek, de fontos azt kihangsúlyozni, hogy nem esetlegesen fordulnak elő ilyen kínzások a rendőrségnél, nem. Ez egy politikailag irányított, szisztematikus, intézményesített folyamat, és nagyon-nagyon sok esetet sorolhatnánk fel. Aztán kifutok az időből, még nagyon röviden szeretnék valamit megemlíteni. Később még visszatérnék ezekre az illegális börtönökre, amelyek gombaszerűen szaporodtak el Kínában. Black Jailnek hívják ezeket, a fekete börtönnek, mindenütt találunk ilyeneket, minden jogalap nélkül működnek ezek a fogvatartási helyek, nincs eljárás, és nagyon gyakoriak a kínzások ezekben az illegális börtönökben. Nem vagyok szakértője a szerv kereskedelemnek, majd Matesz doktor fog erről beszélni, de figyelemmel kísérem természetesen ezt a kérdést is. Mindenkelőtt miről is van itt szó? Teljesen biztos, hogy Kínában sok-sok ezer szervátültetést hajtanak végre. A kérdés az, hogy honnan jönnek a szervek, és milyen eljárással veszik ki ezeket a szerveket az emberekből. Legalább 2000 óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, vagy tudunk erről. A kínai kormány először mm, visszautasította azt, hogy bármilyen kommentát fűzzön ehhez. Azután, miután néhány évig állandóan újra és újra felvetettük ezt a problémát, azt mondta a, a kínai kormány, hogy ezeket a szerveket kivégzett bőr, foglyokból vették ki. Nos, hogyha ez így lenne, már ez sem etik, lenne etikus. A halálbüntetés feltételei sem engedik meg, hogy felajánlják a szerveiket a kivégzettek hiszen sokszor megkínozták őket. Nem hiszük el tehát, hogy a síralomházban lévők szabadon felajánlhatnák a szerveiket. Ami eh, még sokkal borzalmasabb, az, eh, az persze önmagában az is szörnyű, hogyha kivégzett bűnözők, eh, kivégzett emberekből vennék ki a szerveket, de még ennél is szörnyűbb talán az, hogy élő emberekből veszik ki ezeket a szerveket a kínai emberek teljesen akaratuk ellenére e, e, veszik ki a szerveiket, és, és nagyon sokan és meghalnak ezek az emberek. Erről még fogunk majd beszélni a későbbiekben. Most még annyit mondanék el, hogy e, vannak emberek olyan csoportjai, akik a Falun a legjellemzőbb csoport, akik áldozataul esnek ennek a gyakorlatnak. Sok bizonyíték van arra, hogy igenis ez a gyakorlat folytatódik. Én nem folytattam alapos kutatást, amivel ezt alá lehetne támasztani. Mások folytattak ilyen kutatásokat, de nagyon sok, nagyon sok zavaró, arra mutató jel van, hogy ez tényleg így történik. A falongong tagjaitól sokszor halljuk azt, hogy orvosi vizsgálatoknak kell alávetni magukat. Egyébként nagyon rossz egészségállapotban vannak, és olyan furcsa, hogy becitálják őket orvosi vizsgálatra. Tehát elég sok bizonyíték van erre. E, de komolyabb vizsgálatot, nyomozást kellene folytatni ez ügyben, nagyobb transzparenciára van szükség. A kínai kormány meg kellene, hogy engedje, hogy Kínában induljon erről nyomozás, mert ez olyan ügy, amire oda kell figyelni. Az az állám, hogy megismétlem, amit Chang Wanchan már elmondott. Az emberi jogi aktivistákhoz fűződő kapcsolataink alapján mondhatom, ők azt mondják, hogy nagyon fontos lenne, hogy a nemzetközi közösség hallassa a hangját. Kína jövője a civil társadalomban rejlik, az emberi jogi aktivisták jelentik Kína jövőjét. A nemzetközi közösségnek, az EU-nak nyilvánosan, nyilvánossá kell tenni, hogy segíti ezeket a civileket, ezeket az aktivistákat. Vannak rejtve működő csoportok, akik reménykednek a változásban akik mernek szól, fel, megmernek szólalni, azok nagy kockázatnak vannak kitéve, és nagyon fontos lenne, hogy a nemzetközi közösség világosá tegye, hogy kiket támogat. Ez alapvető fontosságú Kína jövője szempontjából is. Segíteni kell a reform szellemű embereket, és igenis nyilvánosan kell mutatnunk, hogy mi őket támogatjuk. and I think it, um... Köszönjük, Francis asszony. Amikor a kínai küldöttséggel uh, eh, motyártam, akkor egyértelmű volt, hogy rengeteg törvényt próbálnak változtatni. Nem csak politikai és uh, állampolgári jogok terén, hanem szociális jogok területén, vagy munka védelem terén is óriási munka áll előttük. Óriási a szakadék közöttük és közöttünk. Másképp viszonyulnak a szabályok betartásához, és hát sok téren éppen ellenkező irányba haladnak a dolgok. Amikor a beszámolókat olvassuk, amikor az állásfoglalásainkat visszaolvassuk, akkor láthatjuk, hogy azok, akik felmelik a szavukat a jogaik megsértése ellen. Nem eh, elsősorban 15 évvel ezelőtt eh, mm, az értelmiség tagjairól beszélünk, hanem különböző régiókból, különböző társadalmi csoportokból is sokan egyre többen felemelik a hangjukat a jogsértések ellen. Talán Mártász urat is meghallgathatjuk a szerv átültetéssel, a szerv kereskedelemmel, a szervek szervek eltávolításával kapcsolatban. Az előző ENSZ külön megbízott eh, Novák úr, eh, aki a kínzás ellenes harcért volt felelős, és megemlítette ezt a jelentésében. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy további tényekre, vizsgálatokra van szükség, ugyanakkor egyre gyakrabban merül fel annak az igénye, hogy egy független nemzetközi vizsgálat induljon ez ügyben. Amikor a parlament 2009-ben meghallgatást tartott ebben a témában, akkor Kilgúr kanadai képviselő, akkor már felkeltette az érdeklődésünket, akkor számos új dolgot hallottunk, azonban kíváncsian várjuk, hogy azóta milyen új fejlemények vannak, milyen új bizonyítékokkal tud Matas, dr. Matas szolgálni számunkra. Yes, uh, I'm happy to do so. Igen, köszönöm elnök hogy szívesen megteszem ezt. Elsősorban eh, a fogvatartottak szerveit használják eh, ilyen célra. A kínai kormány elismeri, és az, azt is elismerik, hogy ez eh, etikailag helytelen. 2012. márciusában vállalta a kormány, hogy 5 éven belül véget venne ennek a gyakorlatnak. Idén azt mondta a kormány, hogy 2013-ban kezdi meg ezt a folyamatot a fogvatartottak beleegyezése nélkül eh, végezték a szerveik eltávolítását. A kormányzat hivatalos álláspontja szerint a halára ítéltek szerveit használják erre, ugyanakkor 2006 eh, hetes eh, jelentések Kilgore, David kilgore együtt írt könyvünkben illetve az ezévi könyvünkben, amit Torsten Tréjel közösen írtunk, arra kötköztetésre jutottunk, hogy e, nem halára ítéltek, hanem e, elsősorban a falun, például a falun gong és más e, hasonló okokból folytatottak szerveit használják fel egy célokra. Egy írásos szöveggel készültem, amely jóval hosszabb, mint amire időm van eh, itt elmondani. Ebben megtalálhatják eh, a részleteket a Falun Gonggal kapcsolatban, hogy mi a Falun Gong, miért és hogyan tiltották be. A bizonyítékok eh, azonban egyértelműek számunkra. Uh, we also look at uh, statistics uh, for transplants and az átültetések statisztikáit is vizsgáljuk, illetve a halálbüntetés alakulását, és hát a számok egyszerűen nem állnak össze a, a halálra ítéltek száma és az átültetett szervek száma nem egyforma tendenciákat mutat. Nagyon sok bizonyítékot gyűjtöttünk össze, de most ezzel nem is untatnék senkit, hanem röviden inkább arról beszélnék, hogy hogyan lehet fellépni a kínai kormány ezen gyakorlata ellen. Az egyik javaslatom az a területen kívüli bíró jogszabályok, amelyek például annak érdekében, hogy azok az európaiak, akik Európán kívül részt vesznek a szervkereskedelmen, vagy az illegális szervátültetésben, azokat is bíróság elé lehessen állítani. Kanadában már ilyen jogszabályokat, illetve Belgiumban ilyen jogszabályokat elfogadtak, Ezzel részletesen beszélek írásos anyagomban. Másodszorban az Európai Parlamentnek is támogatnia kell azt, hogy jogszabályilag tegyék kötelezővé uh, a az egész folyamatnak a nyomon követését, a kötelező jelentés. Tehát hiszen aki külföldön ültet, akinek külföldön ültetnek be egy uh, szervet, annak utána Európában kell majd orvosi vizsgálatokon és kezelésen átesni utólag is így, tehát tudnak az orvosok erről figyelemmel lehet követni a dolgokat. Hát harmadik javaslatunk, a szerv kilöködés elleni gyógyszerek tesztelését Kínában be kell tiltani az európai cégek által, hiszen a gyógyszercégek e- között vannak olyanok, akik a kínai kísérletektől tartózkodnak etikai fenntartások miatt, ugyanakkor azt hiszem, hogy a szabályozásnak van még ezen a területen e, mindenképpen e, valahogy meg kell gátolni, hogy a Kínában nem szabályozott módon folyanak ezek a kilöködés, szervkilöködés elleni kísérletek. Negyedik javaslat, e, a szervátültetést az egészségbiztosítás ne fedezze akkor, hogyha az európai szabályokat nem tartják e, tiszteletben. Egy izraeli példát e, hozok, ahol ilyen jogszabályt már elfogadtak. Zárásképpen ennyit mondanék tehát, hogy az Európai Parlament már foglalkozott ezzel a kérdéssel. 2009. decemberi meghallgatásokon kollégám David Kilgore beszélt is erről. 2010 májusában a parlament elfogadott egy állásfoglalást és egy cselekvési tervet, amelynek az egyik összetevője az, hogy arra, amiben megemlítik a David Matas David Kilgor jelentését, arra kérik az Európai Bizottságot, hogy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak számoljon be a helyzetről. Két és fél év telt el azóta, az Európai Bizottság ilyen jelentést azóta sem készített. Kérem, hogy emlékeztessék az Európai Bizottságot erre a mulasztására, hogyha az emberjogi helyzetet vizsgáljuk Kínában, akkor láthatjuk, hogy a Falun Gong tagjai az első számú áldozatai az emberi jogok lábba tiplásának. A leg üldözöttebbekkel kell leginkább foglalkozni, ezt kell az emberi jogok területén is ezt az elvet kell követni az Európai Parlamentnek. Jó volt az, hogy 2012-ben az Európai Unió nyerte az emberjogi Nobel-díjat. Fel kell nőni tehát ehhez a feladathoz, főként most a falungong üldöztetése ellen ide valamit tenni. Mr. Martin. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy írásban rendelkezésre bocsátotta az anyagát hogyha megküld e-mailben is, akkor úgyis tudjuk továbbítani. Köszönjük az ajánlásait is. A nemzeti parlamentekkel ellen ö, tétben mi nem hiszünk benne gyorsan jogszabályalkotási folyamatot. Ö, itt a parlamentben egy állásfoglalást ö, fogadtunk el, a 2009-15-ös időszakot lefedi ez a, a szervkereskedelem szervtranszpációval kapcsolat, ez nem csak Kínára vonatkozik. És még mielőtt a képviselőknek adok szót, Kenningham unat kérem az EKS részéről, hogy szintén szóljon hozzá. Esetleg hozzászólhat az emberi jogi cselekvési tervünk megfogalmazott kérésünkhöz is, hogy a bizottság készítsen egy jelentést erről. Nos, tessék, hogy szó. Köszönöm mindenek előtt. Hadd mondjam el, hogy nagy öröm az, hogy részt vehetek ezen a rendezvényen, és hogy az EKS-t tájékoztatják arról, hogy mi történik, és mi is tájékoztathatunk erről, és szólhatunk a, a kialakítandó politikai prioritásokról. Az emberi jogi helyzet Kínában továbbra is aggasztó. Vannak, vagy voltak bizonyos előrelépések a közelmúltban, a kínai kormány tett jogszabályalkotási területen bizonyos lépéseket, ahogy ezt említették, például, hogy a büntetőjárásokra vonatkozó előírásokat felülvizsgálták, illetve a TV rendszer előírásait. Más területeken, vagy sok más területen sajnos nem láttunk előrelépést. Különösen aggasztó, hogy a kínai vezetőváltás látszólag szintén nem fog valószínűleg hozzájárulni ahhoz, hogy politikai változás legyen sok területen. Sokkal inkább azt várjuk, hogy a jelen szigorú politika folytatódik. Lehet, hogy voltak bizonyos javulások, változások a története, a helyszínen tapasztalató események tükrében. Itt oda kell figyelni konkrét etnikai kisebbségek, illetve emberi jogi aktivisták helyzetére. Bizonyos területeken ugye sok a helyzet nagyfokú rosszabbodását láttuk, illetve az emberek ugye saját magukat felgyújtották sokan, tibetiek részéről láttuk ezt, különösen ez a, a, a tüntetés vagy a protest egy súlyos formája. Nagyon lényeges lenne, hogy a kínai kormány biztosítsa, hogy a tibetiek jogait garantálják, ugye a gyülekezési szabadság, szólásszabadságot, vallásszabadságot, kulturális szabadságot, és hogy a saját nyelvüket használhassák szabadon az Európai Unió arra ösztönzi a kínai hatóságokat, hogy biztosítsanak a diplomatáknak és újságíróknak hozzáférést a tibeti autonóm területekhez. A Falun Gong gyakorlóinak helyzete különösen fogságban nagyon súlyos, ugye 2008-9 körül illegalitásba vonult a szervezet, és nagyon nehéz most értékelni a helyzetet, mindenképpen üdvözölnénk, eh, ha kapnánk információt mindenről. Persze hát tudatában vagyunk annak, hogy milyen gyakorlatokat alkalmaznak Kínában, milyen nyomásgyakorlás zajlik, és tudatában vagyunk annak is, hogy a vallásgyakorlók eh, eh, helyzete fogságban sokkal rosszabb, mint másoké, eh, legyen az munkatáborban, vagy eh, börtönökben, ahol ugye 3-tól 15 évig terjedő időszakot eh, töltenek. A munka alapú átnevelésben körülbelül 200 ezer embert fosztanak meg a szabadságát, kb. négy évre. Ez egy közigazgatási intézkedés, és semmi nem ügyi ellenőrzés, vagy bírósági ellenőrzés nincs ehhez. Nagyon lényeges lenne ezeket a folyamatokat is tisztabb mederbe terülön terelni, és mondjuk az időseket kizárni ebből az egész folyamatból az Európai Unió továbbra és azt, arra ösztönöz, hogy ezt a rendszert megszüntessék, hiszen ez egyáltalán nincs összhangban Kína nemzeti és nemzetközi kötelezettségeivel. Még egy másik aggályos helyzet a szervek eltávolítása, különösen a kivégzett rabokból az Európai Uniót aggasztja az ezt övező ö, titokzatosság, ugye a halális ítéleteket és a szerv eltávolítás szervkereskedelmet valahogy lehet kötni egymáshoz. Vannak olyan vádak, hogy nagyon sok szervet ö, ö, különböző ö, átnevelő táborokba távolítanak el a rabokból. 2006-ban elfogadott Kína a transplantációról egy jogszabályt, melynek értelmében írásos hozzájárulást kell, hogy adjon a donor. Ezben azonban nem foglalkoznak olyan esetekkel, akik mondjuk életüket vesztették a fogságban, vagy kivégezték őket. Tehát az ilyenek helyzetével ez nem foglalkozik. Az Unió a EU-Kína emberi jogi vitában erre már rámutatott aztán az Európai Parlamentnek is voltak kérései, hogy a bizottság lépjen fel ezen a területen. Az Európai Bizottság arról tájékoztatott, hogy e, ezek a gyakorlatok kívül esnek az EU cselekvési terven. E, a szervadományozásról mm, szóló szabályok csak az Unióban irányadóak a bizottság éppen ezért nem képes a 39-es pontját követni a parlamenti állásfoglalásnak. Nagyon érdekes volt látni azonban, hogy milyen ajánlásokat tettek, ezeket mindenképpen továbbítjuk, különösen azokat, amelyek lehetővé teszik számunkra azt, hogy tegyünk valamit az unión belül. Esetleg ez, ez nagyon fontos számunkra. Az európai Uniót aggasztja, hogy a kifejezés szabadságát ugye mennyire korlátozzák Kínában, az internet használatot, ugye sok ellenzékét hosszú börtönbüntetésre ítéltek, azért, hogy államellenes cselekményeket hajtottak végre. Így korlátozzák a szólásszabadságot, illetve újságírókat is kiutasítottak, ami az emberi vagyis a jogállamiságot illeti, valószínűleg tudják, hogy a szeptemberi legutóbbi EU-Kína csúcson felmerült annak lehetősége, hogy új fajta párbeszédet folytassanak. A külügyi szolgálat jelenleg azt vizsgálja, hogy ennek milyen lehetőségei lennének a gyakorlatban. Végezetül elnök asszony, látjuk, hogy a kínai vezetőváltás nem jelenti feltétlenül azt, hogy sokkal pozitívabb lenne a megközelítés. De a nagyobb fokú gazdasági reformok átkerülhetnek erre a területre is, e tekintetben az Unió ösztönözhetné e, a helyzetet úgy, hogy hozzájárul az és hangoztatja Kínával szemben, hogy az emberi jogok helyzete javítandó, és ez hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez is. Előnyös lehet Kína számára, hogy nyisson az emberi jogi területen, és megvizsgálhassa, megvizsgáltathassa, hogy mi történik például Tibetben, és ebbe mindenkit belevonjunk. Az Unió nagyobb fokú együttműködést vár Kínától egy olyan témában, amely káros az imidzsének, és amely károsítja azt, hogy felelősségteljes nemzetközi szereplő. Köszönöm szépen, Cunningham úr. Most a kollégáké a szó, először Bérman úr. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést, hogy késtem. A fejlesztési szakbizottságban szavaznunk kellett, ezért nem tudtam korábban jönni, és így nem tudtam mindent meghallgatni, amit nagyon sajnálok. A válaszok egy részét már tulajdonképpen meg is adták, de még egy kérdésem lenne. Mit gondolnak arról, hogy van-e lehetőség a párbeszédre Kínával a kínzások, illetve a szerkereskedelem témakörében. Az EU ugye segíteni szeretné a civil társadalmat. Ez azt jelenti, hogy többet megtehetne az EU, mint amennyit ma megtesz. Meghallgattuk a külügyi szolgálat képviselőjét az előbb, és ez a helyes megközelítés ez hozza majd a legjobb, a legkívánatosabb eredményeket. Hatékony fellépés, a kínzás, az önkényes fogvatartások és az illegális szerkereskedelem ellen ezt akarjuk. Köszönöm. És elnézést, talán ha megengedi elnök asszony, még valamit hozzátennék ehhez. Az ön véleménye szerint, az önök véleménye szerint szükség lesz-e arra, hogy felkérjük az Európai Bizottságot és a tanácsot a közös fellépésre? területen kívüli joghatóság megállapítására a szervkereskedelem tekintetében. Nagyon érzékeny gondolat lenne a tiltás, illetve a büntetőjogi megközelítés. Nagyon érdekelne, hogy ön mit gondol erről. Köszönöm, Bérman úr. És talán később dr. Csiánli önt is meghallgatjuk majd, de előbb összegyűjtünk néhány kérdést, de ön is talán elmondhatná, hogy az EU-nak, a parlamentnek mit kellene máshogy tennie. André Kéne asszony a következő. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani mindegyik előadónknak azok a kérdések, amelyekkel foglalkoztak, és amiről a mai meghallgatás eh, szól, Ugye az elnyomás Kínában a falungong gyakorlóival szemben, a Nobel-díjasok börtönbezárása, halálbüntetés, lelkiismereti jogból fogva tartottak emberi aktivisták jogainak lábbal téprása, mindezek rendkívül fontos problémák. És természetesen az állásfoglalásunkban is szólni kell ezekről. És más típusú fellépésre is szükség van, hogy hozzájáruljunk ezeknek a problémáknak a megoldásához, legalábbis ami erénkből telik nekünk, az Európai Parlamentnek és az Emberi Albizottságnak minden tőle meg kell tenni. Elnök asszony, mindegy, hogy milyen formációban vitatjuk meg az emberi jogok helyzetét Kínában, beszélnünk kell a legfontosabb kérdésekről, ahogyan ezt megtett kezdtük a tibeti problémáról mindenképpen kell beszélnünk ez alkalommal is. Elismerjük Kínát, Kína és a vezető kommunista párt felelősségét ezekért a rendkívül súlyos emberi jogsértésekért. A e, tibetieknek joga van a e, vallás, a szólás szabadságra. A közelmúltban a kínai hatóságokat felszólították emberjogi szervezetek arra, hogy hagyjanak föl ezekkel a nagyon régóta tartó és súlyos jogsértiprásokkal, amelyenre adott kétségbeesett reakció sokszor Tibetben az, hogy az embereket, emberek felgyújtják magukat. 2000 11 óta csak néhány hónap alatt, és körülbelül 30-an nyújtották fel magukat, és ennek semmi köze a vallási fanatizmushoz. Diákok, szerzetesek, apácák választották ezt a szörnyű megoldást. A kínai hatóságokkal kapcsolatban eh, csak negatívumokat mondhatunk, megtagadnak minden segítséget az érintettek eh, családjaitól. Vannak fejlesztési projektek olyan eh, falukban, ahol tiltakozásokra is sor került az ön felgyújtás esetei kapcsán és több dokumentumban is olvashatjuk azt, hogy három évre is akár megtagadják a segélyeket, a támogatást azoktól a falvaktól, ahol előfordultak ilyen önfelgyújtások, és sok esetben családtagokat börtönre, börtönbüntetésre ítélnek. A külügyi szolgálathoz fordulnék a kérdésemmel. Azt szeretném tudni, hogy a külügyi szolgálat Eston Báron kíván-e bármit tenni, terveznek-e bármilyen fellépést, hogy legalábbis megpróbáljunk a probléma megoldásához hozzájárulni, és véget érjen Tibetben az önégetés a eh, őszentsége Dalai Láma képviselő is itt van egyébként közöttünk. Üdvözlöm őt, és köszönöm, hogy eljött a meghallgatásra. Köszönöm, Andrikéna asszony, és most Donszki képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, ugyanazt a logikai hibát követjük el. Kínát eh, Más nehéz partnerországunkkal egy kategóriába tesszük, ahol szintén vannak emberi jogi sértések. Kína teljesen egyedülálló helyzetben van a világon. Van olyasmiről beszélünk, mint amilyen a volt eh, Szovjetunió helyzete volt. Az egyik leggazdag, leghatalmasabb eh, ország, civilizált ország, hatalmas előrelépést tett, de ugyanakkor az emberi sértések egész spektruma megtalálható itt ez volt jellemző a korábbi Szovjetunióra is, és ugyanez jellemzi Kínát is. Ugyanakkor Kína visszautasítja az emberi jogok koncepcióját, önmagát. És attól tartok, hogy sokkal hangosabban és határozottabban kell próbálnunk meggyőzni Kínát arról, hogy az állam szuverenitása, illetve az emberi jogi aggályok szembeállítása hibás. Egy polgárt, egy embert sem lehet az állam tulajdonának tekinteni. Ez a múltban lehet, hogy így volt, de ez már elfogadhatatlan. Nem lehet a 19. vagy a 20. századi helyzetet fenntartani, amikor még előfordulhatott ilyen. Francis asszonynal is talán vitatkoznék, szerintem nagyon határozott üzenetet kell megfogalmaznunk a kínai emberjogi aktivisták, eh, civilek eh, helyzetével kapcsolatban. Nagyon tisztelem a eh, bátorságukat azoknak az ügyvédeknek, akik megpróbálnak valamit tenni Kínában eh, a szüldözőtek érdekében. Nekünk is mindent meg kell próbálnunk tenni. Ami a 20. században eh, talán sikeresnek bizonyult, elnézést, hogy mindig a eh, hidegháborús időket idézem fel, de amikor a nyugat a Szovjetunióban elkövetett nagyon brutális emberi jogsértésekre reagált, az, ez a felépés nagyon hatékony volt, különösen a Helsinki zárókmányt említeném és most nagyon nagy hibát követünk el, hogyha Kínát egy talapba tesszük más országokkal. Kína teljesen egyedülálló. És egyetértek azzal, amit Andri Kien azt mondja, a Tibettel kapcsolatban. Tényleg most már itt az ideje, hogy kijelöljünk egy tibeti külön megbizottat. Tibetben már az utolsó reményt is elvették az emberektől, hogy gyakorolják a vallásukat, hogy megéljék a saját kultúrájukat, és leírhatatlan. Ez elfogadhatatlan a XXI. században. Nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy milyen módszerrel állunk hozzá Kínához, hatékonyabbá kell tenni a megközelítésünket, és valamit mondanunk kell a kínai emberek elvárakozásaira, reményeire. Köszönöm szépen, Donskis úr. És úgy gondolom, hogy itt magunk között amikor majd a tavaris jelentést vitatjuk meg, el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan léphetne fel az EU másképpen, hatékonyabban, jobban az emberi jogok tekintetében, és Kínával is foglalkozzunk el majd akkor. Még többen kértek szót. Azt mondanám, hogy